Bene, riprendiamo. Folytatjuk az ülésünket. Következik a zöld könyv az Európai Egészségügyi Személyzetről, és akkor azonnal meg is kérem Vaszilió biztos asszonyt, hogy a bizottság nevében szóljon hozzánk. Öné a szó, biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy